a következő napi rendi pontra röviden bemutatja Luis Queiro úr a eh, menetrend az általános célú és üzleti repülés fenntartható jövőjéhez. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos asszony! A mai napig a polgári repülést nem vették eléggé figyelembe. Éppen ezért nagyon fontos. Először van az, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament az általános célú és üzleti célú repüléssel foglalkozik. A számok önmagukért beszélnek. Ha megnézzük az üzleti ö, célú repülést, ott a repülőgépek száma megsokszorozódott, a következő tíz évben 3500-al fog nőni ez a szám. A forgalom ezen a területen 25,5 milliárd eurót tesz ki. És 45 ezer új munkahelyet teremtünk. Ez azt jelenti, hogy az általános célú repülési területén is nagyon sok számú jármű van. 9% volt korábban, ez az arány most pedig kétszer akkora. Tehát nagyon fontos ezt az ágazatot konkrétan megvizsgálni, hiszen előnyös ez az ágazat a társadalom szempontjából, hiszen ezáltal olyan helyszíneket lehet egymással összekötni, ahol nincsen esetleg menetrend szerinti járat, az általános célú repülés hozzájárul például ahhoz, hogy legyőzzük az erdőtüzeket, vannak olyan ö, légi mentőszolgáltak, amik így működnek, hogy aztán a térképészet számára is nagyon fontos. Nagyon fontossá vált az európai ö, ágazat. 16%-ot tesz ki ennek az ágazatnak a produktivitás az európai szinten. Éppen ezért a bizottság szívügye, a mi szívügyünk is, miről is van szó. Ennek az ágazatnak a különleges jellemzőit kell megvizsgálni és meghatározni. Nagyon fontos, hogy megfelelő adat ö, szolgáltatásra és gyűjtésre kerüljön sor. Nagyon fontos, hogy legyen elegendő információnk annak érdekében, hogy jobban megismerjük ezt az ágazatot, és hogy így lehessen elősegíteni az általános és üzleti célú repülést. Most pedig szeretnék az arányosság elvéről szólni. Nagyon fontos tudni azt, hogy a szabályok, amelyek a kereskedelmi célú repülésre vonatkoznak, alkalmazhatóak-e a kisebb repülőgépekre, amelyeknek egy, csak egy motorjuk van. Mi támogatjuk bizottságot, hiszen azt mondja a bizottság, hogy az arányosság elvét kell itt alkalmazni. Nos, a szabványok kidolgozásánál és végrehajtásánál is. Most ide is gondolok néhány szabályra, amelyet az EASA már elfogadott, amikor olyan repülőgépekről van szó, amelyek nem kereskedemi célra kerülnek felhasználására. Ez persze vonatkozik az ágazat biztonsági előírására és az aranyosság elve. Nagyon fontos a repülőterekhez, a légtérhez való hozzáférés. Itt világosan fel lehet állítani a diagnózist. A kis repülőgépeknek nehézségbe ütközik a nagy repülőtereken leszállni. És egyre több nehézség merül fel a regionális repülőtereknél is. Éppen ezért nagyon fontos a jelenlegi kapacitást továbbépíteni, és az idő síkokat, az idő lehetőségeket, a time slotokat jobban felhasználni, hogy jobban meg lehessen valósítani az európai városok közötti összekötetést, ami a légtér kapacitást illeti. A Simple Sky rendszerét javítani kellene, és a Cezárt is be kellene vetni az Európai Unióban. Nagyon fontosak tehát a biztonsági előírások, a negyedik pontról szólnék, a környezetvédelem és a fenntarthatóságról. A CO2 kibocsátás a kis repülőgépek részéről nyilván alacsonyabb, mint amit a nagy kereskedelmi repülőgépek kibocsátanak. Mégis meg kell vizsgálnunk, hogy a kis gépek CO2 kibocsátását hogyan lehetne jóvá, tovább csökkenteni a Clean Sky program keretében. Szeresképpen elnök úr, biztos asszony, szeretném kifejezni azon kívánságomat, hogy ezen jelentés segítségével az Európai Unió ezen ágazatbeli tevékenységét elősegítsük. Ezt kívánja a Környezetvédelmi Bizottság, és reméljük, hogy a bizottság 2009 végéig szólni fog majd arról, hogy milyen eredményeket értek el ebben az ágazatban. Remélem, hogy a többség megszavazza holnap ezt a jelentést. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen, kerül, most pedig a biztosé. Uh, Szeretném megköszönni a jelentés készítőjének és a szakbizottságnak ezt a kiváló munkát. 2008-ban a bizottság először adott közzé egy közleményt az általános célú és üzleti repülésről áprilisban, 2005 áprilisában a tanács nagyon pozitív konklúziókat adott ki ezzel kapcsolatban, és most itt van ez a kiváló parlamenti jelentés. Az általános és üzleti célú repülés fontos része a légi közlekedésnek évi 2,3 milliárd eurós forgalommal jelentősen hozzájárul a kutatáshoz, fejlesztéshez, gyorsan bővül, hiszen az EU-ban tanúsítványt kapott eh, repülőgépnek a kétharmada tartozik ide. Elsősorban kis és közepes vállalatok birtokában vannak ezek a repülők. Maga a szektor nagyon sokszínű, és ezért a szabályozást is ezekhez a sajátosságokhoz kell igazítani, persze a biztonság feláldozása nélkül az arányosságra buzdít minket a parlamentnek ez a jelentése is. Az erőfeszítéseinket a közeljövőben három területre kell koncentrálnunk. Közös EU biztonsági standardok kidolgozása, azután eh, a, eh, ezen repülőgépek bejára, bevonása a jövőbeni eh, légirányítási rendszerekbe, valamint végrehajtási szabályok megalkotása, amelyre javaslatokat fogunk a közeljövőben tenni, ahogyan ezt a jelentésben is olvashatjuk. Nem csak a megfelelő szintű eh, technikai, technológiai biztonságot kell garantálni, hanem eh, nem szabad túlzott akadályokat gördíteni az üzemeltetők útjába úgy tudjuk, hogy, eh, és elismerjük, hogy a légtér közös, mindenkinek joga van biztonságosan használni a légteret az egységes európai égbolt és a Cézár fontos szerepeket szerepet játszanak majd be a légtér hasznosításában. Új szolgáltatások is megnyílhatnak majd, megjelenhetnek majd Európában. Az üzleti repülés, a folyamatos technológiai fejlődés persze hatással vannak a környezetre, és a hatások csökkentésére kell törekednünk. Itt megint az arányosság nagyon fontos elvét kell követnünk. A bizottság örömmel kíván együttműködni a parlamenttel a jelentés kapcsán, és be fogunk számolni a megtett előrelépésről. Köszönöm szépen Reding asszonynak. Holnap lesz a jelentésről a szavazás. Napirendünk következő pontja Zaborska asszony jelentése, nemek közötti mentesség, nemzedéke közötti szolidaritás. Elnök úr, igen, tisztelt kollégák, biztos asszony.